Colleagues, good afternoon. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Before I, uh... Mielőtt a napirendre térnénk, egy képviselő szeretne valamilyen témával kapcsolatban hozzászólni. Na autostradzie. Tegnap egy baleset történt egy német autópályán. Tragikus baleset történt. Egy Spanyolországból utazó turista buszt, buszba beleszaladt, Eh, egy Mercedes autó. És és egy felüljáróba is belecsapodott. 13-an meghaltak, és 30-an eh, eh, kritikusan sérültek. Szeretnék egy perc csendes felállást kérni önöktől az áldozatok nevében. Elnök, kérem, akkor álljunk fel egy pillanatra, és emlékezzünk az áldozatokra. Köszönöm szépen. Gebhardt asszony. Okay, ladies and gentlemen, you have before you... Nos, akkor láthatjuk a napirend tervezetet. Van-e ellenvetés? Tudom, hogy egy kevés változtatás történt, de hát ezt megpróbáltuk az emberek időbeosztásához igazítani. Hogyha egyetértenek, akkor most hagyjuk jóvá az utolsó ülésnek a, a jegyzőkönyvét. Jó? Rendben. Következő napi rendi pont az integrált tengerpolitika, az elejét eredmények értékelés új kihívások. Meissner asszony a jelentéstevő, a módosításokról fogunk beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr! Az integrált tengerpolitikával kapcsolatos jelentés esetében főleg az font fontos számomra, hogy azt, amit eddig megtettünk ezen a területen, amióta foglalkozunk ezzel a területtel Európában, hogy felsoroljuk, tehát, hogy mi történt eddig, mi az, amit meg akartunk valósítani a kék könyv révén, mi az, amit sikerült megvalósítani, és a továbbiakban mit tehetünk annak érdekében, hogy a szektorokon átívelő politikát továbbfejlesszük. Ez volt a jelentésem alapja. Ezt elmondtam már, amikor bemutattam a jelentést, és teljesen tudatosan el, el akartam kerülni a párhuzamosságokat. A fennállán jelentést csak érintőlegesen említettem ezért. Így például az irányítással kapcsolatosan szeretünk volna közös lépéseket találni az előrelépés tekintetében. 104 módosító nyújtottak be összesen. Várjak egy kicsit, vagy folytathatom? Összesen tehát 104 módosítót nyújtottak be, és elmondhatjuk összességében, a frakciók nagyjából egyetértenek a kérdésekben, ami engem, engem nagy örömmel tölt el. Mindenki egyetért abban, hogy előrelépésre van szükség ebben a megközelítésben, és természetesen voltak más-más megközelítések, voltak olyan módosítók, amelyek ugyanabban az irányba mutattak. Ebben az esetben láthattuk azt, hogy minden további nélkül lehetséges kompromisszumokat találni és elfogadni ezeket a módosítókat. A múlt héten Strasbourgban találkoztam az árnyék jelentéstevőkkel, és részleteiben is megbeszéltük a dolgokat. Összességében úgy láttuk, hogy sok mindenben egyetértünk, megbeszéltük a részleteket is, és a szavazási lista, amelyet javasoltam, ezeket maguk előtt láthatják. De hozzá kell tennem, hogy itt ott változni fog még, hiszen még további szóbeli módosítókat nyújtottak be, amelyek aztán nyilván, amelyeket nyilván szem, figyelembe fogok venni. Először is a kompromisszumos módosítókat nézzük, először is a kompromisszum át. Itt a kék növekedésről van szó, és a maritim tengeri hagyományról. Ezzel kapcsolatosan fontos tudnunk, hogy a tengeri és a partmenti régiók nagyon fontos növekedési régiók Éppen ezért nagyon fontos ezen a területen tenni valamit, és természetesen az integrált tengerpolitikát hozzá kell igazítanunk az Európa 2020-as stratégiához is. Sikerült itt egy kompromisszumot találnunk, és úgy gondolom ez mindenkinek megfelelő lesz. A B-kompromisszum esetében a mexikói jövőbeli olajkatasztrófáról volt szó. Említettem azt a jelentésemben is, de természetesen mindenki elgondolkodott azon, hogy a jövőben hogyan tehetünk valamit az ellen, hogy ilyen katasztrófákra sor kerüljön. Nagyon fontos, hogy meg lehet előzni az ilyen jellegű katasztrófákat, és itt tehát sok módosító kompromissz, B kompromisszumhoz vezet át. A C preambulum bekezdés esetében arról van szó, hogy nagyon fontos a pénzügyi eszközök szerepe az integrált tengerpolitika továbbfejlesztésében. Itt is voltak megfelelő javaslatok, itt egy C preambulum bekezdésben tehát megfogalmaztuk ezt, hogyan is nézhetnének ki az ilyen jellegű eszközök. Ezek egyszerűek voltak. Ami a D preambulum bekezdést illeti, amely a tengeri felügyelettel és ellenőrzéssel foglalkozik, ott már eh, igencsak eltértek egymástól a vélemények. Sokáig vitatkoztunk, de sikerült végül kompromisszumra jutnunk és úgy gondolom, hogy a többség számára ez elfogadható lesz. Egyrészt az a lényeg, hogy szükség van az irányításra, a felügyeletre, de nem szeretnénk mégsem túlzásba esni, és nem szeretnénk azonban gyámkodni a tagállamok felett, szeretnénk megőrizni a szubszidiaritás elvét, úgy gondolom ez sikerült ebben az esetben. Az e-preambulum bekezdés a következő a 28-as bekezdés esetében került sor a legtöbb vitára, és azt hiszem itt volt némi félreértés is. Az én jelentésemben a flották megújítási programjáról volt szó, és itt nem arra gondoltam, hogy a gazdag tagállamoknak új hajókat kell vásárolniuk a régebbi, a, az újak számára, tehát a régieknek az újak számára. Sokkal inkább az a lényeg, hogy Európában nagyon nagy a tudásunk, ami a zöld hajózást illeti, és a környezetbarát technológiákat. Nagyon fontos, hogy kihasználjuk a tudásunkat ezen a területen, annak érdekében, hogy globálisan egyfajta vezető szerepet játszunk ezen a téren. És ezt itt olvashatjuk az e-preambulum bekezdésben, úgy gondolom ezzel is mindenki összességében egyetért. Az e preambulum bekezdésben pedig ebben az esetben az idegenforgalomról van szó. Ez is ehhez a területhez tartozik, új szerepünk, feladatunk van a turizmusban, és mindenek előtt az érzékeny tengeri területek turizmusát fenntartható módon kell továbbfejleszteni, ez is összefügg a nyílt tengeri energiatermeléssel, ez is egy érzékeny pont, tehát is azt gondolom, hogy itt sikerült szintén kompromisszumra jutnunk megfelelő módon. Ennyit a preambulum bekezdésekről. Megvárom, hogy az elnyék jelentéstevők mit szólnak a dolgok jelenlegi állásához. Azt hiszem, hogy tegnap és ma is érkeztek még további szóbeli módosítók a néppártól, az árnyék jelentéstevővel, Kumucakos úrral bilaterális megbeszéléseket is folytattam, hiszen számos módosító volt, amelyeket én kicsit hosszúnak tartottam, szeretném ezt teljesen nyíltan kimondani. Azt gondolom, hogy Nekem az volt a legfontosabb, hogy a jelentés ne legyen túl hosszú. Sokkal inkább az volt a lényeges számomra, hogy rövid legyen a jelentés, hogy ne is unatkozzunk, miközben olvassuk, mondjuk így. És voltak olyan módosítók, amelyeket nagy mértékben támogatni is fogok. Ennyiben hagynám a dolgot, szívesen el is mondom, hogy mely szóbeli módosítókat fogom támogatni, melyeket nem. Megtegyem? Az alelnök úr szeretné, akkor szívesen megteszem. Jó. Akkor az újonnan érkezettek. Á, egy dolgot még szeretnék elmondani. A 27-es módosító esetében ezt támogatni fogom, attól eltérően, ahogy azt a listán láthatják. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt tudják. A 25-ösnek az első részét nem fogom támogatni, ami pedig a szóbeli módosítókat illeti. Ez a megfelelő dokumentum, igen. Tehát az újonnan beérkezett szóbeli módosítók, egyrészt a 9-es, azt támogatni fogom, a 39-es, ez a néppártól érkezett, szintén támogatni fogom, A 45-ös is újonnan érkezett. Nem, ez már korábban megvolt. Az 51-eset az támogatom, az 52-est nem fogom támogatni, ez egy újonnan beérkezett módosító. Itt egy párhuzamosságot láthatunk, és itt ismét a mediterrán unióról van szó. Ezt annyiszor emlegettük már, hogy esetleg akkor az embernek az lehet a benyomása, hogy a többi makrorégiót és ahhoz kapcsolódó stratégiát is meg kell említeni, így ezért úgy döntöttem, hogy ezt most nem fogom támogatni. Az 55-össel kapcsolatos módosítót sem fogom tudni támogatni, ez is a néppártól érkezett. A 84-es és a 88-as, ezeket sem fogom támogatni, mert úgy gondolom, hogy más formában már léteztek jobb megfogalmazások. A 97-eset és a 98-asat támogatni fogom, és a 104-eshez érkezett módosítót is. Ennyi. Ezek voltak azok, amelyekről eddig még nem tudtunk beszélni. Köszönöm előre is az árnyék jelentéstevők munkáját, intenzíven együttműködtünk e-mailben, telefonon, és nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárultak a jelentéshez. Köszönjük, Meissner asszony. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy lesz a halászati bizottságból is módosító, amelyeket automatikusan e, átveszünk, elfogadjuk, mert ez az 50 cikknek megfelelően így kell, hogy történjen. Elnézést kérek, ez az első jelentésem, és természetesen az 50-es cikk szerint a halászati bizottság már egyeztetett velem, és a regionális szakbizottság részéről is érkezett egy vélemény. Átolvastam őket, sok mindent nem fogok átvenni tőlük, mert megkétszerezne bizonyos részeket, tehát párhuzamosságok jönnének létre. Azokat vettem be a jelentésbe, amelyekkel kapcsolatosan úgy éreztem, hogy kiegészítik a jelentést. És nagyon jó lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ezeket integráljuk, a többiről pedig nem szavazunk. Köszönöm. Azért említettem ezeket, mert a 7-es és a 12-es azon olyan módosítások lesznek, mert ezek az 50-es cikk alá tartoznak, és ezért nem fogunk róla beszélni, tehát megszavazzuk, a többit viszont azokról szavazhatunk. Jó, akkor Szához úr. Elnök úr, két eltalános megjegyzésem lenne kezdetként Tudatában vagyunk annak, hogy a régi halászati hagyományok azok előnyt jelentenek Európa számára. Tehát támogatnunk kell a különböző tengerészeti tevékenységeket. Ez pedig a fenntartható fejlődésnek az általános célját szolgálja, és a foglalkoztatás célját is. Ez az integrált tengerészeti politika egy kohézív, egy összefüggő keretet biztosít az európai tengerekkel kapcsolatban. Ezért azokat a lépéseket és kezdeményezéseket támogatnunk kell, amely a felügyelet, az irányítás és a tengeri tervezés ügyét támogatja. Nem akarok a jelentés lényegéről többet mondani, mert még nagyon sok alkalmunk lesz a plenáris előtt ezt megtenni. Szeretném mindesetre megköszönni Meissner asszonynak azt az őszinte együttműködést és támogatást, amelyet nyújtott. És azt hiszem, hogy ezért sikerült nagyon jó eredményt elérni, és épp ezért szeretném megköszönni a kollégáknak és az árnyék jelentetéstevőknek is a munkát. Remélem ugyanakkor, hogy A szóbeli módosítók a konszenzus elérésében segítenek. A jelentéstevővel és a kollégákkal együtt szeretnénk ugyanis ezt a konszenzust elérni. 39, 51, 55 és 63, 83, 84 és 97-es és 104-es és a D eh, preambulum eh, bekezdés szóbeli módosítainak közös eleme van. Ezek azt szeretnék biztosítani, hogy tiszteletben tartják a jelentéstevő óhaját, és pedig, hogy ezt az összefogó jelentést minél gyorsabban elfogadják. Én is szeretném tiszteletben tartani a jelentéstevőnek a, ezt az óháját, de ugyanakkor szeretném a kollégák által benyújtott fontos és kritikus módosítókat is figyelembe venni. Ezért a már felsorolt szóbeli módosításokat, módosítókat támogatom. Tehát a fontos kérdés az, hogy minél hamarabb tudjuk ezt a jelentést elfogadtatni. Lehet, hogy a holnapi szavazáson majd láthatjuk, hogy e, a jelentés sikerült-e valóban összefogadtabbá tenni. E, végül pedig szeretném hangsúlyozni a 75-ös módosítót, amely arról a jól ismert, tehát itt a 77-esről van szó, amely a jól ismert kéndioxid szintekről beszél. Azt hiszem, hogy ez a ö, ö, olyan gázokról szól, ö, tehát kén, gázokról, amelyeknek a mennyiségét kell figyelembe venni. És hogyha nem áll elegendő rendelkezésre, akkor az azt jelenti, hogy ez nagyon drága lesz. És lehet, hogy a hajóknak ezt a fajta üzemanyagot kell használni, épp ezért lehet, hogy szállítási átalakulás lesz, tehát nem olyan eszközöket fognak használni az emberek, amelyek eddig a, a partmenti hajózásban részt vettek, és a halászatban részt vettek. Tehát ez az Európai Unió alapvető szállítási stratégiáját is befolyásolhatja. Köszönjük szépen. Elkadrai úr. Köszönöm szépen. Először is ott kérjék az árnyék előadó nevében elnézést, nem tudott eljönni, de az ő nevében szeretném megköszönni az előadónak és a többi árnyék előadónak is a munkáját. Nagyon kiváló volt az együttműködés, és nagyon örültünk ennek. Az előadó és az árnyék előadók közötti legutolsó találkozón javult az anyag, sokkal jobb a szerkezete. És több ponton egyetértünk, tehát vannak olyan dolgok, amiket nem akarunk kétszer megemlíteni, más jelentésekben ezek már benne vannak, például a, tengeri, a 2018-as tengerészeti stratégiára vonatkozó jelentésben már benne vannak. Ahogy a nyár ele, előtt hallottuk, az előadótól, az administratív struktúrákra, illetve az irányításra kíván koncentrálni, nem pedig a specifikus részletekre. Azért, hogy mindent meg lehessen a megfelelő módon valósítani, és jobb koordinációval. Szerintünk a szavazás után nagyon jó anyagunk lesz holnap, jó ez a jelentés. Egy-két megjegyzésünk azért van. Először is a 27-es módosítóról. Ugye most hallottuk az előadótól, hogy ezt támogatja, ennek nagyon örülünk. Knut Fleckenstein nyújtotta be ezt a módosító indítványt. És ez a módosító is nagyon célra törő, javítja az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség kompetenciáit, tehát annak az erősítését célozza. Másodszorban, ami a 77-est illeti, tudom, hogy az előadó ezt támogatja, hadd mondjak el még valamit, ez egy nagyon fontos módosító indítvány. Itt vannak ugye a, a határértékek, tehát a kénre vonatkozó határértékek, hogy meg, milyen szintű kéntartalma lehet a hajók üzemanyagának. Nagyon összetett kérdés, és sikerült kompromisszumot elérni. Ez van most a módosító indítványban. Egyforma játékszabályok kellenének mindenkire, tehát az egész Európai Unióban ugyanolyan szabályozás kell, hogy érvényben legyen. Tehát nem lehet, hogy az Európai Unió egyik részén szigorúbb a szabályozás, a másik részén pedig kevésbé. Tehát az egyforma szabályok nagyon fontosak. 78-as módosító. Amennyire én tudom, ezt nem támogatja az előadó. A bizottságot és a tagállamokat kéri fel, hogy nemzetközi szinten próbáljanak kötelező normákat bevezetni, tehát a kötelező révkalózolás legyen, mint például a balti tengeren, azért, hogy csökkentsék a problémákat a veszélyes vizeken. Azt mondta az előadó, hogy azért nem fogadja el ezt a módosító indítványt, mert nem lehet kötelező révkalózolást bevezetni nemzetközi vizeken de szerintünk, hogyha a regionális testület el tudja fogadni ezt a kötelező révkalózolást nemzetközi vizeken, akkor lenne rá lehetőség, tehát esetleg meg lehetne emlékez, említeni itt. Talán a bizottság is megerősíthetné ezt. Nem tudom, hogy esetleg a bizottság oldaláról valaki meg tudja válaszolni ezt a kérdést. Tehát van erre lehetőség, vagy nincs? Tehát kötelezővé tudjuk-e ezt tenni nemzetközi vizeken, vagy sem? És van egy kompromisszum, az e-kompromisszum, amivel van egy kis gondunk. Szerintünk a módosítókat, azokat, azok a módosítók, amelyeket ez a kompromisszum helyettesíteni kíván, jobbak, mint a kompromisszum. Úgyhogy mi igazából inkább a módosítókat támogatnánk és mindenki, a zöldek, a GUE, a néppárt, a liberálisok, mindenki támogatja ezeket, tehát nincs szükség a kompromisszumos indítványra, elegek a módosítók. Végül pedig a szóbeli módosításról. Ugye, ez, igen, az E, összenéztünk itt az előadóval, tehát a szóbeliről, ugye most kaptuk meg a néppártiakat, áttekintettük őket, és az az igazság, hogy szerintem a legtöbben nincsen gond Amivel gond van viszont az az, hogy kicsit késő van ehhez. Tehát eh, nagyon rövid volt az idő, ugye az elő, a szavazás előtti éjszaka pár óráját kell eltölteni ezzel, hogy átnézzük a szóbeli módosítókat, hát rövid ez az idő, megkérdem majd az árnyék előadót, hogy tegye meg, ugyanezt fogja tenni az előadó, de azért általában örülnénk annak, hogyha az ilyen típusú módosító indítványokat korábban nyújtanák be időben, ahogy ezt kérik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ezt tiszteletben kell tartani, egyetértek. Foster asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne itt a mostani jelentéssel kapcsolatban és a kompromisszumos indítványokkal kapcsolatban. Van egy kérdésem egyébként. A 25-26-os módosítók, tehát ugye a hatáskör kibővítéséről Ugye itt van az EMSZ, de szerintem ez nem szükséges, hát a kompromisszumos módosítóban is ugyanez van benne. Ha megnézzük a B kompromisszumot, tehát a B kompromisszumot, ha megnézzük, és persze nyilván a mexikói öbölbeli katasztrofa valóban szörnyű helyzet, de azért előfordul az is, hogy a kövekre futnak az olajszállító teherhajók, de ön itt volt, elnök úr, az első megbizatásom idején, amikor egy kiváló vizsgálóbizottságot állítottunk fel, miután ezt a, ezt a tankhajót ugye Spanyolország nyugati partjainál feltartóztatták, azt hiszem még Franciaországnál is volt egy hasonló eset. Tehát azt tanultuk meg ezekből az esetekből, hogy független testületeknek kellene vizsgálódni, amelyek valóban döntéseket hoznak és kezelik az ügyet. Nem szabad ide beengedni a politikát. Hogyha, mert emlékeznek ugye, hogy mi történt. A mexikói öbölben ugyanez, tehát én valóban nem tudom erre a választ, tehát vajon az északi tengerben például annyira mélyre fúrnak le, mint a mexikói öbölben, nem tudom, hogy, hogy mi a helyzet. Én tényleg csak ezt tudni szeretném, mert nem vagyok tájékozott, nem vagyok olaj kutak terén nagyon nagy szakértő, csak a helyzetet kellene tudni. Ez most itt a, a jelentés miatt szükséges. Tehát, hogy a mexikói jövőben ez borzasztó ez a katasztrófa. Egyébként Európában nagyon jók a normák, elég szigorúak az olajkitermelési ágazatban, ami a mieinket illeti a mi partjainkat illeti, de ezt jó lenne tudni. A kompromisszumokról hát egy picit bonyolult lett ez az egész. Most olvasgatom itt a módosítóindítványokat, utána el, eljutok a kompromisszumokig, és hát eh, eléggé összezavarja az embert, hogy akkor most mit is jelent ez a kompromisszum. Tudom, hogy rengeteg munkát végeztek a eh, kollégák, de ezt azért szerettem volna felvetni még az ideiglenes bizottság munkáját is, mert akkoriban ez nagyon fontos volt, és ebből sokat tanultunk. Aztán a 85-ös ugye a kibocsátási kereskedelmi rendszernek a bevezetéséről szerintem ez egy picit bonyolult, már tudjuk, hogy a légiközlekedésben van ilyen, de hogy hogy lehet ezt a hajózásra átültetni, hát fogalmam sincs és aztán az egyéni módosítás, tehát nem tudom, hogy a 49-es volt ez a makroregionális terveket emlegető módosító. Igen, most hogy, hogy ma valakinek egy, hogy tud makro szempontból vizsgálódni, amikor itt az Atlanti óceán, hát az Atlanti óceán itt van a, óceán itt van a partjainknál, hát persze lehet ezt a fajta makro nézőpontot alkalmazni egyes helyeken, más helyeken meg nem. Ö, aztán beruházás a ö, flottákba, ezt is felvetette az előadó, mi is ebből indultunk ki. Tehát ugye nagyon komoly gondok vannak a mediterrán tengernek a déli partjainál, földközi tenger déli partjain, de, de tudjuk, hogy északon talán egy picit többet költenek erre, többet ö, jobban odafigyelnek. Szerintem nem baj, hogyha beszélgetünk arról, hogy hogyan ö, kellene a hajógyártást kicsit fellendíteni Európában. Az biztos, hogy a fiatalokat meg kellene próbálni ide eh, vonzani, vagy errefelé irányítani, tehát minket eh, nem zavar ez a típusú megközelítés, hogy a hajógyártás pozícióját erősítsük. Aztán, hát valaki, egy brit szemmel nézve ezt a parti őrséget, egy másik megközelítésem van. Hát szerintem itt eh, nagyon komoly együttműködésre van szükség ezeken a területeken. Hát nem tudom, hogy kell-e európai uh, parti őrségeben nem vagyok egészen biztos. Lehet, hogy ez már egyfajta kívánságlista, hogy itt az óhajainkat összegyűjtjük. Az egyes tagállamoknak ugye a saját területei, vizei, azok mégiscsak hozzájuk tartoznak, hát nem tudom, hogy ez hogy működne. De azért azt mondhatom, hogy Meissner hogy megpróbálta tényleg észszerűsíteni a, a benyújtott indítványokat és a kompromisszumok észszerűek. Egy kicsit bőbeszédőek azért. Aztán a tengerparti alapokról, ez az az utolsó megjegyzésem, tehát ugye, igen, igen, befejezem, elnök úr. Tehát az a kérdésem, hogy most akkor mennyit fektettünk már eleve be, és ki élvezi ennek az, az előnyeit, a hasznát, ez vajon, vagy pedig egyáltalán nincsen már pénz, rendel, ami rendelkezésre áll. Tehát tudjuk ezt, hogy tudjuk-e, hogy mink van, amink van, azt pedig sokkal bölcsőbben, észszerűbben kellene felhasználni. Tehát vannak kérdéseink, Májten azt, hogy megpróbálta egy kicsit összefogni ezeket a, az indítványokat, észszerűsíteni. Összefoglalóan azt mondanám, hogy egy kicsit egyszerűsítsük ezt a szöveget. Köszönöm szépen, elnök úr, és az előadónak is köszönöm a munkát. Taylor úr. Thank you, Chair. just... Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne először is. Talán az egyik önnek, a másik valaki másnak. A plenárison az eljárás tehát ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és ez most stratégiai fontosságú lesz-e, vagy sem? Tehát ez az első kérdésem, a másik kérdésem pedig az A kompromisszumról szól. Nem tudom, hogy van-e valaki itt a teremben, aki el tudja nekem mondani, hogy mi az a kék növekedési stratégia, mert az az igazság, hogy halvány fogalmam sincs. Én eh, figyeltem, végig figyeltem, de még senki nem említette, vagy nem magyarázta. Elnök úr, hát talán a bizottság vagy az előadó majd el eh, tudja ezt magyarázni, mert az Európai Parlament közlekedési bizottságának minden jelentése stratégiai fontosságú, ez biztos. Úgyhogy megkapja majd a szükséges figyelmet, ezt én <laughs> köszönöm, Michael. De talán az előadó vagy a bizottság meg tudja válaszolni a második kérdését. Miklós. Jaj, bocsánat, bocsánat. Elnézést. Akkor röviden, röviden, jó? Go on. Yeah, I'd like to thank Mrs. Meiss. Köszönöm Meissner asszonynak a munkáját először is, és nagyon nagy örömmel mondom, hogy a zöldek is támogatják a mi értelmezésünk szerint az állásfoglalást, persze osztom az aggodalmát, amiatt, hogy ugye nagyon-nagyon későn nyújtották be a szóbeli módosító indítványokat, és egész egyszerűen nem volt időnk arra, hogy ezeket alaposan átnézzük. A 85-ösnek nagyon örülök, mert ez az, ahol integráljuk ezeket a kéndiokszid határértékeket az EU stratégiának megfelelően, és annak is nagy örök, hogy Meisner asszony támogatja a gazdasági alapú megközelítést a kéndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ez csak egy példa, elnök úr, nem csak erről van itt szó. Még valami. Az előadó és az árnyék előadók megbeszélésén ugye meghallgattuk a kollégáink aggodalmait, a hajógyártásról, tehát ugye meg a, vagyis a veszélyes vizeken való közlekedésről. Tehát ugye vannak ilyen veszélyes helyek, és itt beszéltünk arról, hogy esetleg hajózási tilalom lenne. Hát remélem, hogy a megfogalmazás az más lesz, és megpróbáljuk azt beleírni, hogy a problémák elkerülése, tehát hogy ez legyen benne a problémák elkerülése, mert ebben az esetben támogatjuk azt a módosítót, és végül pedig a négy bekezdés egy részét ö, tudjuk támogatni, különösen azt a részt, amely a moratórium lehetőségét bevezeti a mélytengeri fúrásokra, és akkor ide is itt is lehetősége lenne a felügyeleti szerveknek vizsgálódni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. És akkor most Grös úr, hogyha megkérem, hogy nagyon rövid legyen, amennyire csak lehetséges. Nagyon hálás leszek. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Csak is arra témára szeretnék utalni, amelyről szó van a 77-es módosítóban, és Jelenleg úgy tudom, hogy azok a célok, amelyeket Európa északi része számára megfogalmaztunk, hogy ezek a 0,1%-os célok nehezen elérhetőek. Ezért tartok attól, hogy a kibocsátások áthelyeződnek majd a közúti közlekedésre. Ha valóban ez lenne, ez történne, akkor meg kellene kérdőjeleznünk újonnan ezt a célkitűzést, illetve azt az időkeretet, amelyet kitűztünk. És hogyha nem így történne, akkor nyilvánvalóan el kell várni, hogy mindenki betartsa ezt a célkitűzést. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Vagy... Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Meissner asszonynak gratulálni a munkájához, és a kompromisszum módosítók ugyan még javíthatók, de azért jó munka. Én most a 29-es módosítóra szeretnék utalni, és ha jól értem, akkor vannak fenntartásai az előadónak ezzel kapcsolatban, és pedig az intermodális változások a, a partmenti hajózás sikerének a feltételei. És épp ezért hasznos lenne támogatni ezt a gondolatot, ugyanis szeretnénk a e, partmenti hajózásnak a folyosóit kialakítani, de hogyha e, nem tesszük meg az előzőekben javasoltat, akkor sosem lehet a teljes lehetőségét kihasználni ennek a e, módnak, szállítási módnak. Épp ezért szeretném, hogyha támogatnák ezt a módosítat. Köszönjük szépen, Bradborn úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidebb leszek, mint gondoltam volna, mert ugyanis Foster asszony több kérdést ill érintett, de azért mégiscsak lesz néhány megjegyzésem, lehet, hogy egy keveréknek fog tűnni. A módosítókban úgy tűnik, hogy nem említenek olyan kérdéseket, amelyek a tengerpolitikába beletartoznak. Van egyetlen olyan módosító, amely röviden utal a kalózkodásra, pedig ez egy növekvő, egyre növekvő probléma nem csak Afrika szarvánál, hanem Európa partjai közelében is. És épp ezért meglep, hogy ezt nem tették bele ebbe. Ehhez kapcsolódó kérdés a tengeri biztonság, és úgy tűnik, hogy semmi hasonlót nem említenek, mint a biztonságos kikötők kezdeményezése. Aztán nem látok a Frontexre való utalás sem, pedig a földközi tengerben nagyon fontos szerep szerepe lenne, hiszen a földközi tengeri medencében a csempészés egy nagyon fontos, jelentős probléma. Két másik rövid megjegyzésem lenne az egyik a finanszírozás kérdése. Több módosító utal a finanszírozás szükségére, például a hajóépítőiparban, és ez itt számomra protekcionistának tűnik. És Foster asszony is említette, és én is érintőlegesen utalok erre, hogy, hogy a szükséges finanszírozásnak az igénye egyre inkább növekedik, pedig mindegyik tagállamnak, vagy földközi tengeri államnak csökkentenie kell a költségvetését, és ugyanakkor a tengerészeti ipar különböző oldaláról egyre többet igényelnek. Lehet, hogy egy kicsit pimaszul hangzik, de szórakoztat néhány módosító, például a zöldek módosítója, amelyek alternatív hajózási erőforrásokra utalnak, hát lehet, hogy szélmalmokra gondolnak. Vagy vagy pedig gályákra, rabszolgákkal hajtott gályákra szeretnének visszatérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük. hát persze emlékezzen arra, hogy amikor még evezős hajóink voltak, akkor a vikingek nagyon sok problémát okoztak. Jó. Köszönöm. A következő. Elnök úr, először is szeretnék elnézést kérni, amiért elkéstem. Nyilvánvalóan ez egy kicsit illetlen dolog, elnézést kérek. De egy másik megbeszélésen voltam, de hallhattam még egy részét annak, amit a jelentéstevő mondott. Mégis szeretném elmondani, hogy a módosítókat igen jól fogadták, ha jól értettem. És ha nem tévedek, akkor a legtöbb aggodalomnak már mindenki hangot adott, és kompromisszumok születtek, így a végeredmény igen jónak ígérkezik, annak alapján, ahogyan a helyzetet a jelentéstevő és a többi együttműködő fél látja. Szeretném mégis elmondani, hogy a 27-es ponttal kapcsolatosan vannak aggodalmaim. Ezek a szennyezett, kontaminált területek, illetve a kontamináció veszély, ez nem lehet diszkriminatív jellegű. Minél nagyobb a szennyezés, a kontamináció, annál nagyobb biztonsági előírásokra van szükség. Itt nem, nagyon fontos, hogy ne veszélyeztessük az egzisztenciákat. Mindenek előtt a pénzügyi kitekintések nek tartalmazniuk kell az általunk tervezett eszközöket. A 30, a 35, a 34 egy jó módosító, a 31-33-as némileg nehézkes, de ezt elmondta a jelentéstevő is, köszönöm. Köszönjük szépen, Kühn úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Két ponthoz szeretnék hozzászólni, ezek módosítóként is szerepelnek a dokumentumokban. Ez a 75-ös, az egyik ezek közül, ez a különösen érzékeny tengeri területek esetében az Európai Unión belül ezekre vonatkozik. A bizottságnak világosan elemeznie kell, hogy mik a lehetőségek arra vonatkozóan, hogy beve, vezessük a révkalauzolás kötelezettségét. Nem csak közlekedéssel, turizmussal is foglalkozunk. Lehet itt felsorakoztatni ökológiai érveket is, de hogyha súlyos tengeri balesetekre, katasztrófákra kerül sor, akkor igen, nehéz helyzet alakul ki a turizmus számára, hiszen szennyezettek lesznek például a partmenti területek. A második pont, amelyet említeni szerettem volna, az a 77-es és 78-as módosító. Itt a maporról ról és az imóról ról van szó, mindenek előtt a hatos pontról. Itt az szerepel, hogy 2010-től az Európai Unió kikötőben már csak 0,1%-os kén kibocsátás engedélyezhető. Ezzel mindenki egyetért, hogyha több mint két óráig vezekel a hajó a kikötőben. De hogy Gros úr nagyon helyesen elmondta, minden esetre szükségünk van egy hatástanulmányra, ami azt vizsgálja, hogy mit jelent ez a 0,1%-os célkitűzés. A Balti-tengeri stratégiában is megfogalmaztunk egy hasonló módosítót. A szakemberek szerint a 0,5%-os kéntartalom lenne realisztikus, ami az üzemanyag kéntartalmát illeti, ezt 2025-re határoztuk meg az egész Európai Unió számára. Itt szükség van mindenképpen a verseny körülmények egységesítésére, és nagyon kérném a kollégákat, hogy még egyszer nézzék meg ezeket a módosítókat e tekintetben. Köszönöm szépen. Kumancakos úr jelezte, hogy újból szeretne hozzászólni. Igen a 78-as Fleckenstein úr módosítója. Ez, ez a javaslat nem igazán realista. Itt a révkalozlásnak a kötelező alkalmazását Eh, akarja víz, veszélyes vizeken, de hát akkor meg kellene határozni, hogy mik a veszélyes vizek, és melyek a nem veszélyes eh, vizek. Tehát jogosan utasította vissza a módosított a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak adok szót, szeretnék eh, röviden hozzászólni. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban komoly problémák vannak, ugyanis a géndioxid szinteket illetően nem tudom, hogy mi lehetett a szándék, de hát a valóságban ez a versenyt torzítja az EU-n belül észak és dél között. Épp ezért ezt meg kell vizsgálni. Nem tudom, hogy a bizottság tudatában van-e ennek, de hát az Antwerpeni miniszteri találkozón ezt felhozták. Épp ezért szeretném, hogyha a bizottság jelezni, hogy hogyan akarnak ezzel a problémával foglalkozni el kell mondanom, hogy a tagállamok ugyanakkor emellé álltak, hát nem tudom miért. Néha úgy cselekednek, hogy mi nem értjük, és ez pont jó példa erre. Tehát a tagállamok hibáztathatók ezért. Ugyanakkor a, ennek az eredményét, káros eredményét európai szintén, szinten érezzük. Tehát épp ezért ezt meg kell vizsgálnunk a jövőben, hogy hogy lehet ezt kikerülni, és e, épp ezért nézek a bizottságra. De nyilvánvalóan itt versenykérdés e, merül fel, tehát e, remélem, hogy majd meg tudjuk oldani. Tehát akkor most a bizottság, és aztán majd a jelentéstevő szól erről. Most akkor a bizottság részéről, Bená úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az angol. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet, amely a mi véleményünk szerint kiváló, tekintettel a bizottság célkitűzéseire is, és köszönjük szépen Meissner asszonynak, a jelentéstevőnek a kiemelkedő munkát. Szeretnék néhány nagyon fontos témát kiemelni. A bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy jövőbeni kezdeményezéseinket a tengerpolitika területén hozzá kell igazítanunk, be kell építenünk egy szélesebb politikai keretbe, a 2020-as stratégiába, és ezáltal talán sikerül politikai prioritást kiharcolni a kezdeményezések számára, amelyek említése kerültek. Ez nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lesz, hogyha az Európa 2020 stratégia keretein belül kezeljük ezt a politikát. Néhány ötletnek nagyon örülünk a bizottság részéről, nem csak az általános politikai hangnem miatt, hanem speciálisan konkrét javaslatoknak is örülünk, és ezeket meg fogjuk vizsgálni. Ez például a tengeri Erasmus ötlete, valamint más javaslatok is ide tartoznak, amelyeket a jelentésben a jelentéstevő kidolgozott. A következő, amelyet említeni szeretnék, az a javaslat, hogy vajon mit tehet Európa a szörnyű mexikói öbölbeli olajkatasztrófa következtében. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni a jelenlegi jogi kereteket, a tekintetben, hogy elegendő-e, a tekintetben, hogy megvédje Európát attól, hogy jövőben ilyen katasztrófák következtessenek be. Holnap után Szeptember 29-én a bizottságok, biztosok kollégiuma elfogadja azt a döntést, amely meghatározza a pénzügyi keretet 2011, 12 és 13 számára, ami az integrált tengerpolitikát illeti. Ez a javaslat, és talán lesz még alkalmunk arra, hogy beszéljünk erről itt a szakbizottságban, olyan pénzügyi eszközöket bocsát majd rendelkezésre, amelyek megfelelőek számos kezdeményezés folytatására a tengerpolitika területén. Emellett tudomásul vettük azt is, hogy felmerült egy európai parti őrség ötlete, amelyet létre kellene hozni, és amelyet az európai ügynökség kellene, hogy létrehozzon. Ez mindenképpen nagyon fontos lenne. A bizottság meg fogja vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt majd esetleg megvalósítani. A bizottság specifikusan foglalkozik a környezetvédelem és az éghajlatvédelem területén is az olyan politikai lehetőségekkel, amelyek stratégiai értelemben is fontosak lehetnek egy átfogó tengeri stratégia számára is. Ez mindenképpen nagyon fontos az éghajlat változás elleni küzdelemben is. A green shipping témájával kapcsolatosan a bizottság szintén ötletekkel fog előállni, és meg fogja vizsgálni, hogy mit lehet tenni az egyes területeken. A bizottság emellett a munkaprogramjába beépíti majd a partmenti turizmus témáját is, és végezetül szeretnék utalni még arra is, hogy néhány itt felmerült kérdéssel kapcsolatosan mindenképpen tudomásul vettük az aggályokat, mindenek előtt, ami a 78-as módosítót illeti, tehát az esetlegesen kötelező révkalauzolásra vonatkozóan. Ezt meg fogjuk vizsgálni, remélhetőleg a bizottság már holnap tud konkrét választ adni erre a kérdésre. Hogy miért is foglalkozunk alig, alig-alig a kalózkodás kérdésével, nos, ez a tengerpolitika, a bizottság tengerpolitikájának egyik nagy pillére, nevezetesen a parti és tengeri területek teljes felügyelete és ellenőrzése. Együttműködünk a frontex és az egész téma tulajdonképpen rendkívül nagy jelentőséggel bír, még akkor is, hogyha ez itt a jelentésből nem derül ki. Köszönöm szépen. Pena. Köszönjük szépen. Perez úr. Ennek a ö, tudatában van-e a főigazgatóság az északi vizekben a kéndioxid tartalomnak, ugyanis ön nem említette ezt a kérdést. Köszönöm, elnök úr, igen, tudatában vagyunk, és a bizottsághoz kapcsolódó szolgálatok minél hamarabb majd közleményt ad ki erről. Meissner asszony a jelentéstevő. Ja, vielen Dank für Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Az utolsóval kezdeném. Tudatosan kiadtam ezt a témát előzőleg, mivel tudtam, hogy sokan hozzászólnak majd a kén tartalom problematikájához. És higgyék el, engem is nagyon foglalkoztat ez a téma. Észak-Németországban lakom, tehát az északi tenger, illetve a balti tenger közel van ehhez a területhez. Tudok erről a problematikáról, és már hosszú ideje próbálunk megoldást találni erre a problémára ott. Nagyon helyes, hogyha a bizottság azt mondja, hogy fog ötletet adni arra, hogyan oldjuk meg ezt a problémát. 2015-ig semmiképpen sem tudjuk betartani ezt a, ezeket az értékeket. Tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ez lehetetlen, de senki sem mondja ezt kinyíltan. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy itt beszéljünk erről, és megpróbáljunk megoldásra jutni. Folytatnám most azzal, hogy a különböző módosítókhoz hozzászólok még röviden. Nem szeretnék mindenhez hozzászólni, nem kell megijedni, de nagyon fontos csak a következőek. Amit Fleckenstein úr árnyékjelentéstevőként említette az 75-ösben és a 77-esben, ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az új megfogalmazás mindenképpen elfogadható nem akarjuk elérni 2015-ig 0,1%-os értéket érjünk el egész Európában. Ez teljesen irracionális lenne, ez már a, kelet, a balti tengerben sem működik. Ezért arra kell koncentrálnunk, hogy elkerüljük a versenytorzulást. Nem csak a balti tengeren, hanem más zónákban is nyilván létezik tengeri áruszállítás, ezért szeretnénk, hogy az érzékeny tengeri területeket meg tudjuk védeni, meg tudjuk óvni őket és ezért környezetbarát hajózásra van szükség. Az elnök úr is elmondta, hogy ebben az esetben nagyon fontos elkerülni a versenytorzulást. Azt hiszem, vannak különböző lehetőségek ezen a területen, és mi a szakbizottság megpróbálhatunk példát mutatni ezen a területen a bizottsággal. Ezt a problémát tehát meg kell oldani. Néhány más dologhoz is szeretnék hozzászólni, főleg ami a révkalauzolás kötelező vétételével kapcsolatos. A bizottság nekem azt muta, mondta, hogy ez nem is lehetséges. Kadraói úr is említette ezt, ez a szocialisták részéről érkezett módosító volt. Ezt én nem tudom igazából megítélni, nem vagyok szakértője a területnek, de ha jól tudom, akkor ezt megvizsgálják ezt a kérdést, és a bizottság holnap, ha jól értettem, választ ad erre a kérdésre. És hogyha van rá lehetőség, akkor nyilván ezen még egyszer el kell gondolkodni. Számomra világos volt, hogy ez nem is működőképes, miután megkérdeztem a szakembereket. Foster asszonyon azt mondta, Foster asszony most épp elfoglalt, Foster mondja, az ECR-től tehát azt mondta, hogy túl zavaros itt-ott a jelentés számára, és túl hosszú, de mindig így van ez, hogy az ember megpróbál kompromisszumot találni. És számos módosító próbál nyilván az ember bevonni a jelentésbe, ekkor a jelentés hosszabb lesz, és nyilvánvalóan már nem lesz olyan lényegre törő, mint ahogy azt szeretnénk. Egy-egy módosítót el fogok utasítani, mert máskülönben túl hosszúra nyúlna a jelentés, és nyilvánvalóan az ügy érdekeit jobban szolgálja, hogy a jelentés egy kicsit rövidebb és tömörebb. Ami a őrséget illeti, Foster asszony el, erre is kitért, a bizottságot korábban kértük már, elnök úr, mindjárt befejezem, kértük tehát arra, hogy megvizsgálja a parti őrség kérdését. Sajnos ez eddig még nem sikerült. Piecsek úr is említette ezt. Ami a kék növekedés stratégiáját illeti, Taylor kolléga kérdezett rá, hogy ez mi is. Nyilvánvalóan ezt a fogalmat nem találhatja majd meg az enciklopédiában, de ez egy olyan fogalom, amelyel én már sokat találkoztam, és ami számomra egyszerűen a tengeri, tengergazdaság növekedését jelenti. Nagyon nagy a potenciál ezen a területen, nagyon nagy a munkahelyteremtés lehetősége, és ez a Blue Growth in Jobs fogalma. Ez eh, az angol nyelvből átvett terminus, nyilvánvalóan fontos ezt a fogalmat használnunk és támogatnunk. Amit a prohibited shipping-gel kapcsolatosan ön említett, ezt meg fogom vizsgálni, ez nyilvánvalóan egy másik kérdés. Remélem nem felejtettem el semmi lényegeset, hiszen az elnök úr, látom már ilyen türelmetlen, de azt hiszem, hogy sikerült mindent elmondanom. Így tehát. Ezért tehát köszönöm szépen mindenkinek az intenzív együttműködést. Úgy gondolom, Ja, még egy dolog eszembe jutott, a Frontex, említették, nincs benne a jelentésben, benne van a Frontex, és benne van a kalózkodás is, de nyilvánvalóan nem olyan részletesen, hiszen úgy gondoltam, hogy a, a, a, az általános megközelítés a legfontosabb. Még egyszer köszönöm szépen, és nagyon várom már a szavazást, hogy sikerüljön majd a megvalósításának is neki fogni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a problémám az, hogy szeretnének vissza újra szót kapni olyanok, akik már hozzászóltak. Hát Gros úr először egy percben. Nagyon rövid leszek. A 77-es módosít az én olvasatomban a következőket jelenti. Fleckenstein úr azt javasolja, ha jól olvasom, hogy nincs megkülönböztetés az észak és a dél között, és hogy az észak északon azt kell megvalósítani, ami délen azt kell megvalósítani, ami éjszakon már megvalósult. Hogyha a jelentéstevő asszony nem így értelmezi a szöveget, akkor legyen szíves, magyarázza ezt meg. Hiszen nyilvánvalóan ez befolyásolja majd a szavazás menetét. Elkedraui úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A 78-assal kapcsolatban egy eljárásjogi kérdésem van. Eh, itt a veszélyes vizekről van szó, és a kötelező eh, révkalauzolásról. Értem, hogy eh, mit kérdezett a bizottságtól a hozzászóló, de a bizottság a választ azt mondja, hogy holnap délután fogja megadni a választ, és ez a szavazás után lesz, tehát ez nem kielégítő. Tehát akkor a plenárison újból visszatérhetünk erre rá, tehát akkor módosítót használhatunk a, a bizottság véleménye után, vagy pedig nem tudom, mit kéne tenni, hát ez a, ez a probléma most. Simply the. Jó, hát a 78-asról holnap döntünk. És amikor a plenárisig jön valami új információ, akkor nyilvánvalóan a plenárisan be lehet nyújtani a módosítót. Ez a véleményem ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy Gross úr véleményét illetően. Azt hiszem, az északi vizeknek ugyanolyan engedményt kellene kapni, mint a déliaknak. Tehát itt az a dilema, hogy a tagállamok aláírták ezt, tehát támogatják az északi villeteket illetően, tehát már kész helyzetben vagyunk, és a bizottság ezt tudja. És amikor Antwerpenben a miniszterek tanácskoztak, akkor igenis tudatában voltak annak, hogy itt hibát követtek el. Na, mindegy. E, a helyzet ilyen, már csak ilyen. Azt hiszem, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettől jött ez a döntés, ez egy regionális döntés. Hát ez egy szokatlan, hogy az IMO, EIMO ilyen döntést húz, hoz. 50 év óta nem döntöttek, és akkor, amikor végre döntenek, akkor nem jó döntést hoznak. Nagyon röviden, magam is utána néztem a dolgoknak, és tudom, hogy Németország azt mondta, hogy mivel a Balti-tenger egy ilyen érzékeny terület, szükség van ezekre az értékekre. És most már Németországban is látjuk, hogy ez nem realisztikus. Tehát nem csak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet véleménye ez. Éppen ezért németként azt mondom, nyilvánvalóan egyik kormány sem azt fogja, fogja azt mondani, hogy tévedtünk, de talán ez az az irány, amelyet látnunk kell. És Matthew Gross kérdésére visszatérve, Fleckenstein úr sajnos nincs itt ma, de többször is gondolkodtunk együtt azon, hogy hogyan oldhatnánk meg ezt a problémát. Tudom, hogy ő hogy értette a megfogalmazását. Talán ez a, lehet, hogy ez fordítási kérdés is. A második rész azt mondja, hogy az összes partneri területet meg kell védeni, és nagyon fontos a versenytorzulás elkerülése. Ezt az elnök úr is elmondta. És ez azt jelenteni, hogy ebben az esetben nem mondjuk azt, hogy az, amit a keleti tengerre meghatározunk, arra szükség van az északi tenger esetében is. Én úgy értelmezem tehát a szöveget, ahogyan az Fleckenstein úr értette, és egyetértek vele ebben. Rendben. Ezzel lezárjuk ezt az eszmecserét. Lelkesedéssel várjuk a holnapi szavazást. Ez 9 óra 10 perckor történik. Köszönjük, Meister asszony. A következő napirendi pont, eszmecsere a bizottsággal az első vasúti csomag átdolgozásáról. Hát Rajt úr kint van, nem, nem a teremben van. Hát akkor megvárjuk. Okay, ladies and gentlemen, those who wish... Hölgyeim és uraim, hogyha valaki itt tárgyalni akar valakivel, azt tegye meg kívül, kérem. És most akkor szeretném üdvözölni a Reuters úrat a főigazgatóságról, és az első vasúti csomag átdolgozásáról fog beszélni. És még ö, diákat is hozott, tehát ö, vetített képek is lesznek. És akkor mindenki magának is láthatja, hogy mi. Nos, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök, a parlamenti képviselőket, és hölgyeimet és uraimat, urakat, akik itt vannak. Nagy öröm számomra, hogy az úgynevezett első vasúti csomag átdolgozásáról beszélhetek itt önöknek. Mint tudják, tíz, kb. tíz nappal ezelőtt fogadtuk el ezt a javaslatot. És önök ennek az elfogadási folyamatát pozitív és kritikus módon követték nyomon és ez egy jelentős jogalkotási dokumentum önök előtt most az asztalon, amely remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy elérjük Kallas biztos úrnak az álmát, és pedig, hogy egy e, egységes európai e, vasúti térség lesz, és nem csak papíron létezik majd, hanem valóságá válik az álom. Hét évvel ezelőtt, hogy elfogadtuk mi és önök, e, a vasúti szállítási piacot megnyitottuk a verseny előtt. és ennek a folyamatnak a lezárása után három évvel láthatjuk a statisztikai adatokból e, és a tényekből, és majd ezeket mutatom meg a diákon, hogy még nem igazán értük el a e, volumen, a mód és a penetráció szintet, amelyeket szerettünk volna elérni. Itt láthatják, de hát valószínűleg ismerik már ezeket, ezek azt illusztrálják, hogy hogyan valósítottuk meg az önök állásfoglalását. Az első a trendeket mutatja a vasúti teherszállítást, illetően 2000 és 2007 között. Néhány tagállamban ez növekedett, másokban viszont eléggé radikálisan csökken. Tehát, vagy fogalmazunk úgy, hogy nem egyenletes az előrehaladás. A Írország, Franciaország, stb. De ezeket az adatokat majd elküldjük önöknek. A másik dia, amely szintén az önök állásfoglalásával kapcsolatos, ez pedig 95 és 2007 között a teherszállításnak a vasúti részedes, részedesedése. Tehát láthatjuk, hogy először alacsony volt, aztán stabilizálódott, de hát ez még mindig nagyon alacsony szinten van. Aztán a harmadik dián azt szeretném bemutatni, hogy a piaci részesedés mekkora 2008 végén azon vasúti teherszállítók között, amelyek még nem kerültek sorra. Itt vannak a 40%-os, 20%-os csoportok, és aztán nulla és a 20% közötti csoportot láthatjuk, és ez azt jelenti, hogy a a jogalkotásunknak a hatása különböző volt a különböző tagállamokban. Tehát nagyjából összefoglalva, nagy vonalakban összefogva, Lava a piacok megnyitása segített abban, hogy ne, hanyat, ne folytatódjon a hanyatlása a vasúti teherszállításnak. Ugyanakkor nem lett olyan sikertörténet, mint ezt tíz évvel ezelőtt reméltük volna. Három fő kérdésre szeretnék koncentrálni. Az első a verseny, a második a szabályozási felügyelet, és a harmadik a finanszírozás és az infrastruktúra kérdése. A kérdés sajnos nem hallották a tolmácsok. A válasz az volt, hogy ez már benne van az elsőben. Tudjuk, hogy nehéz a szolgáltatóknak, de az új piacokon megjelenő vosutaknak is. Tehát akik szeretnének ezeken az új piacokon működni, azok nehézen tudják a megfelelő feltételeket megtalálni, ugyanis az átláthatóság nem megfelelő, és és vannak olyan szabályok, amelyek az ott lévőket támogatják. Vannak konkrét esetek, bizonyítékok arra, hogy a vasúti pályákhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést hátrányos megkülönböztetéssel alkalmazzák. A díjpolitika az aránytalan kedvezményeket biztosít az ott lévőknek, és nincsenek megfelelő alternatívák és ezen kívül a jegyek és a, e, az információk e, területén is vannak problémák. Tehát mindesetre ez nem e, tisztességes. A másik jó, mondhatják, hogy a szabályozó testületek már megvannak és működnek is. ugyanakkor nincsen elegendő személyzet, és nem elég függetlenek. Nincsen megfelelő hatáskörük ahhoz, hogy valóban végrehajthassák a szabályokat. Tehát a szabályozóknak nincs elegendő munkatársa, a vizsgálati hatáskörük nem elegendő, nem tudják a szankciókat, pénzügyi büntetéseket, pénzbüntetéseket bevezetni, aztán a már az, az igazságügyi bírósági folyamatok is lassúak, még akkor is, hogyha már határozat született, akkor is a végrehajtás sokkal később történik meg. Aztán a szabályozó, a vasúti szabályozó az általában a, a minisztériumhoz tartozik, amelynek a tulajdonában vannak a, a szolgáltatók. Tehát itt összeférhetetlenség kérdése menül föl. Végül, de nem utolsó sorban, az infrastruktúra minősége a különböző tagállamokban egyre romlik, legalábbis sok tagállamban romlik, és a minőségi infrastruktúra nélkül a vasúti szolgáltatásokba való beruházás nem vonzó, nem csak az ott lévők, hanem az új szolgáltatók számára is. És ez pedig a világos pénzügyi felépítmény hiányának tudható be. És vannak már olyan létező gyakorlatok, a díjszabást illetően, amelyek annyira eltörőek és nem is stabilak, hogy nem igazán jelentkezik ösztönzés az új infrastruktúrák elindítására. Erre szeretnék most példát felhozni. Tehát a különböző díjszabás és kérem, ne tegyenek föl nekem olyan kérdéseket, hogy mit jelent a 90, 960 bruttó tonna vasúti kocsi, vagy vasút, mert én ehhez nem értek. De minden esetre ez is hozzájárul ahhoz, hogy a, a helyzet nagyon nehéz. Jogos ha felteszik azt a kérdést, de lehet, hogy erre már válaszoltak, de én a bizottság álláspontját képviselem. A jogsértés vagy a jogszabályok változata kell-e? Nos, az én válaszom az, hogy mindkettőre szükség van. 2000 végén elfogadták a vasúti csomagot, aztán 2004-ben és 2007-ben kiterjesztették, és a problémák egy része az átültetés nem megfelelő módjának tudható be. Épp ezért a bizottság úgy döntötte, hogy a nyári szünet előtt 13 tagállamot bíróság elé visz, tehát beperel, és most vizsgálunk 9 másik tagállamot, hogy valóban elindítsuk el a pereljárást megint. Néhány tagállamban bizonyos meglévő vasúti vállalkozást továbbra is védik, de az első csomagnak az irányelve megnyitja, lényegesen megnyitja ezt a piacot. A, ha emlékeznek rá, először az utolsó csomag az életbe lépett, aztán az értelmező folyamata következett, a tagállamokkal eszmét cseréltünk, aztán 2007-ben és 2008-ban megállapítottuk, hogy nem tudunk megegyezni a meglévő jogszabályok értelmezésében. Ugyanakkor az utóbbi tíz évnek a tapasztalata azt mutatja, hogy bizonyos jogszabályokat modernizálni kell, vagy a jogszabály bizonyos részeit modernizálni kell, és hatékonyabbá és világosabbá kell tenni. És most egy párhuzamos folyamatot is elindítunk, tehát egyrészt a jogsértésekkel foglalkozunk, és, meg, és a jogszabályt is megváltoztatjuk. A jogszabály változtatásnak, átdolgozásnak első eleme az egyszerűsítési folyamat. Jelenleg 12 különböző jogi szöveg áll rendelkezésre, a különböző bővítésekhez kapcsolódó szövegeket is illetően. Tehát ezeket egységes szerkezetbe kell foglalkozni, foglalni, és egy EU vasúti kódexet kell, ahogy én nevezem ezt, kialakítani. Az átdolgozás bizonyos pozíciókat világossá akar tenni, és a végrehajtását bizonyos rendelkezésnek hatékonyabbá akarná tenni. Most megint csak három különböző vonulatra szeretnék utalni. Először is a versenykérdések. Azt szeretnénk, hogyha az átláthatóságát javíthatnánk a vasúti piaci hozzáférés feltételeknek, itt a strukturális irányítók számára javítani szeretnénk a garantált hozzáférést a a vasúti lehetőségekhez, és szeretnénk a hátrányos megkülönböztetésű intézkedéseket megszüntetni. A szabályozó felügyeletet illetően azt javasoljuk, hogy a nemzeti szabályozó testületeknek a hatáskörét kiterjesszük és a függetlenségüket megerősítsük más közhatottságoktól, és a végrehajtást illetően jobb eszközöket adjunk a kezükbe. Szankciók, ellenőrzési kapacitások, nyomozási kapacitások, stb. illetően. Végül, de nem utolsó sorban, egy európai szabályozó kultúrát szeretnénk létrehozni. A nemzeti szabályozó hatóságoknak egy szervezetet létrehozni azért, hogy ne jussunk olyan eredményre, ami nem segíti ezt a folyamatot. Végül pedig A pénzügyi felépítményt illetően, az infrastruktúrát illetően szeretnénk előrébb jutni. Hosszú távú nemzeti stratégiák kidolgozására szeretnénk kötelezni a tagállamokat, hogy több éves szerződési szerkezeteket vizsgáljanak meg, és a finanszírozást a teljesítményhez kössük, ugyanakkor üzleti terveket is előállítani. A díjazást illetően, díjszabást illetően javaslatként a, külső, külső költségeknek az internalizálásának az elérésére azt javasoltuk, hogy legyen egy diszkontrendszer, hogy azon szolgáltatóknak, amely az EITMS rendszer felhasználához a gördülő állománynak illetve valamilyen engedményt adjunk. Egy nagyon összefogó tanulmányt is rendelkezésre bocsátottunk, és a kollégáim Pascarali és többi kollégám, tehát akik ma itt vannak, el tudják magyarázni ennek a különböző elemeit. Meggyőződésünk, hogy az administratív teher a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hatásokhoz nem feltétlenül kapcsolódik közvetlenül. Három még három további megjegyzésem lenne bezárásként. Először is a hazai utas piac megnyitása nem került bele az átdolgozási javaslatba. Ugyanis ez egy nagyon összetett kérdés, amely felveti összetett kérdések figyelembe vételét, tehát hogy, hogy lehet az OSP szabályozást figyelembe venni, a technikai elemeket figyelembe venni. Ugyanakkor Kallas alelnök úr szeretné, hogy mi a, szolgálat, a szolgálataink ezt elvégezzük, és 2012-re meg kell vizsgálni a különböző szolgálatokat. és hogyha a hazai vasúti piacot megnyitottuk, akkor lehet foglalkozni az egységes vasúti térség többi kérdésével. Önök tudják, hogy tavaly nem csak a szállítással, hanem az energiának a kérdéseivel is foglalkoztunk, és a szétválasztással, és most fontos, hogy konkrét elemekkel foglalkozzunk, hogy az, e, az Európai Bíróság elfogadja az értelmezésünket, és aztán e, foglalkozhatunk majd a szétválasztásnak a kérdésével, tehát az infrastruktúró irányítóknak a munkáját erősebb felügyelettel végezhessük, és a jogsértési eljárások az úgy ténylik, hogy bevallásra kényszerítenek bent, hogy jó, hát nem tudtuk elvégezni az utóbbi tíz év alatt, amit kellett volna. Világos, hogy ez a stratégia az egységes vasúti térségnek csak bizonyos részeivel foglalkozik. Meg kell vizsgálni az interoperabilitás, a tanúsítványok, eh, az Európai Vasúti Ügynökség kérdéseivel, hiszen ezek olyan elemek, amelyeket intenzível eh, foglalkozunk, és eh, a jövő év során külön javaslatokat teszünk rájuk de összességében az a meglátásom, hogy amikor a teljes javaslatot önökkel és a tagállamokkal megvitatjuk, akkor ez a csomag lényeges eleme lesz Kallas alelnök úr jövőképének, tehát az egységes vasúti térségnek, és biztos vagyok benne, hogy ez az óhaj a parlamenti is. Köszönöm. Okay, well. Nos, köszönöm szépen ezt a bevezetést, mondja az elnök úr. Hát el tudják képzelni, hogy már is hosszú a hozzászólók listája. Szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogyha valaki már elmondja azt, amit egy másik is szeretné, akkor nem kell megismételni még egyszer, ha már elhangzott valakinek a megjegyzése. Tehát jó lenne, ha ugyanazt nem mondaná el mindenki. Kérem, hogy legyenek célra törőek. Van egy óra még, ami rendelkezésünkre áll a koordinátorok üléséig. Néppárt és Ross kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak is ezt a bevezetőt. Egy nagyon nagy pozitívum az az, hogy az Úr eljött és elmondta az elhangzottakat. Ez egy nagyon pozitív dolog. A másik, másik dolog, amit szintén némi ironiával szeretnék elmondani, egy olyan helyzetben vagyunk, ahol egy orvosságnak a hatékonyságát kell megvizsgálnunk, és azt kell látnunk, hogy a beteg nem vette be a gyógyszerét. Végezetül is azt hiszem, ez tulajdonképpen a jelenlegi helyzet abszurditása. Ezért azt gondolom, helyes lenne a változtatások és a büntetések egyfajta egyvelegét bevezetnünk, ahol számomra főként a hatékonyság lenne a nagyon fontos, máskülönben mindez eredménytelen marad. Ami a vasúti közlekedés és a vasúti társaságok gyengeségeit illeti minden tagállamban, az az, hogy egyszerűen nem szabadulunk attól az érzéstől, hogy egy olyan partnerrel van dolgunk, aki mindenképpen szeretné megakadályozni, hogy más konkurensek is betörjenek a piacra. Úgy gondolom, hogy itt kell a legtöbbet tennünk, hiszen az átláthatóságot, és a piacnyitást egészen a parlamenti kontrollig be kell vezetnünk, és a viták során nyilvánvalóan majd még szó lesz erről. Mindenképpen a parlamentnek itt hozzáférést kell biztosítani bizonyos struktúrákhoz, információkhoz, és biztosítani kell a lehetőséget, hogy bizonyos dolgok esetében tájékozódjunk, és nem csak 5-6 évente foglalkozunk a kérdéssel, és állapítsuk meg, hogy ezt vagy azt nem sikerült megfelelően megvalósítani. A második szempont az interoperabilitás, vagy kölcsönös átját, átjárhatóság. A különböző tagállamokban több ezer szabályozás létezik, nagyon fontos ezeket egy minimális számú szabályozásra korlátozni és egy közös nevezőre hozni. Máskülönben itt hiába valóan vitatkozunk a különböző jogalkotási javaslatokról. Amit ön is elmondott, és a biztos úr is elmondott, az egységes vasúti térség megvalósításához még szükség van bizonyos technológiai újításokra is. A legutolsó szempont a finanszírozás. A finanszírozás továbbra is az egyik legfontosabb szempont marad, az alfa és az omega úgymond, és amit megállapítottam az ön által elmondott számadatok szemrevételekor az az, hogy érdekes mód a legdrágább megoldás nem a legrosszabb, és azok, akik a legkevesebbet valósították meg, nem feltétlenül a legkevésbé hatékonyabbak. Nagyon fontos, hogyha finanszírozásról beszélünk, és itt most összességében a költségekről van szó vasúti áruszállításban, akkor nyilvánvalóan az összehasonlítás fontos a személyszállítással is, és nyilván szemügyre kell venni azt is, hogy a tagállamok mit fektettek be eddig, mennyi pénzt és mennyit szeretnének a következő években befektetni. Egy másik fontos kérdés a finanszírozással kapcsolatosan, és így most rátérek az egyik kedvenc témámra, szeretném elmondani a következőket. Nagy érdeklődéssel tapasztaltam, hogy a közlekedésben, a vasúti közlekedés területén is nagyon nagy befektetésekre kerül sor a regionális alapból. Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a jövőre való tekintettel bizonyos országok európai pénzekhez hozzáférnek, férjenek, akkor férjenek hozzá, hogyha meg is valósítják az európai jogszabályokat, hiszen abszurdnak tartom, hogy mi itt jogszabályokat fogadunk el, és az országok az európai pénzeket fogadják, használják fel arra, hogy olyasmit valósítsanak meg nemzeti szinten, nemzetpolitikai szinten, ami pont az ellen szól, amit mi itt elhatározunk. Tehát az interoperabilitás ellenében valósítanak meg valamit a mi pénzünkkel. És nagyon fontos elgondolkodni azon is, hogy érdemes-e most a nemzeti piacokat megnyitni, vagy nem. Úgy gondolom, nagyon érdekes megközelítések léteznek ezzel kapcsolatosan. Hogy hogyan lehetne talán az Európai Parlamenten belül is a különböző részlegeken belül hatékonyabban együttműködni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Gross kolléga után jönnek a szocialisták, Alkedraui Köszönöm, elnök úr. A frakcióm támogatja ezt a csomagot, ezt az átdolgozást, és a véleményünk szerint a vasúti teherszállításnak csak akkor van jövője, hogyha dinamikusabb lesz. A bevezető, bevezetőiben sok problémát említett, hogy a jelenlegi irányelvek gyakorlatba való átültetéséről szólt, hogy az egyes tagállamok más és más helyen tartanak az átültetésben, tehát egyelőre még a játékszabályok nem egyeznek meg mindenki számára, vannak késedelmek, a tagállamok megpróbálnak manőverezni. Ha megpróbáljuk megoldani ezt a problémát, akkor hogyan tudunk eljárni? Egy-két helyen lehet változtatni, de nagyon fontos lenne, hogy világos jogszabály álljon a rendelkezésünkre, tehát világosan le legyen fektetve, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak kik, tehát eh, a pályahálózat működtetők, a szolgáltatók, és így tovább azt a lára mi és mi tartozik. Ez a eh, vita tárgya, tehát hogy kinek a hatáskörébe mi tartozzon. Talán most a pályahálózat működtetői lennének ebben az esetben az alkalmasabbak. Részletesebben kellene megvizsgálnunk még ezt. Ami a felügyeleteket illeti, a szabályozási felügyeleteket, jó irányba megy az anyag, meg kell erősíteni ezeket a felügyeleteket, és szeretnénk azt látni a szövegben, hogy az európai szintre emelik a munkát. Tehát valamilyen nemzet európai szintű felügyelet létrejöhetne, lehetnénk egy kicsit ambizió, ambiciózusabbak ezen a téren. Tehát így talán elérhetnénk, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak ö, mindenkire, és ugyanolyan fajta szankciók is legyenek. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a piac működése nem az egyedüli szempont tehát európai szintű megközelítésnek, koherensnek kell lennie, a jövő szempontjából. Gros úr már említette ezt, és gondolom, hogy mások is fognak majd, ki fognak erre majd térni. Vannak itt még lényeges kérdések, például a finanszírozás. Erről nem szabad megfeledkezni. Új erőforrásokat kell találni, és itt igencsak kreatívaknak kell majd lennünk. Azt is végig kellene gondolni, hogy hogy tudunk egyenlő játékszabályokat teremteni a különböző közlekedési módok között. Az egyes közlekedési módozatok költségeit is meg kell vizsgálni, tehát ez a vitának nagyon fontos részét kell képezze. Ugyanis, ha nem beszélünk ezekről az aspektusokról, akkor sosem fogunk előrelépni. Az interoperabilitás is nagyon fontos, és szerintem az Európai Ügynökséget egy kicsit meg kellene támogatni. Én nem tudom, hogy ön egyetérte ezzel, de kérdezem a véleményét, hogyha igen, akkor például önök felvetéke ezt a, az elgondolásai közé? Én szerintem már elgondolkodhatnánk, végignézhetnénk a különböző intézkedéseket, amit eddig meghoztak, a komitológiai eljárás, tehát az interoperabilitást meg kellene erősíteni, tekintsünk előre az elkövetkezendő néhány évre a jövőbe. Ezt a három fő pontot, finanszírozás, az interoperabilitás és a szabályozás kérdését meg kell vizsgálni, tehát a piaci működésen kívül ezt a másik kettőt nem szabad figyelmen kívül hagyni. És mi történik? Az utasforgalom liberalizálása esetén ugyan elmondta, hogy ezt még részletesen át kell tekinteni, mielőtt a belföldi utasforgalmat is liberalizálják, meg kell néznünk ennek a hatását, tehát milyen hatással járna ez a hirtelen liberalizálás. A cél az lenne, hogy az utasok élvezzék ennek az előnyeit, tehát ők járjanak jobban. Tehát, hogyha egész egyszerűen csak egy bonyolult folyamatba vágunk bele, és ártunk a meglévő szolgáltatásoknak, ahelyett, hogy javítanánk rajtuk, akkor nincs értelme a belföldi utasforgalom liberalizálásának. Kérdezem a bizottságtól, hogy van-e már valami tanulmány a témában, és számunkra ugye nagyon fontos lenne, hogy önökkel megbeszéljük azt is, hogy milyen lesz ez a tanulmány, mit fog pontosan vizsgálni, ki fogja készíteni, és így tovább. Tehát a parlament szeretne Szeretném megkapni az önöket a tervezett lépések részletes listáját, hogy azt utána értékelhetni tudjuk. Köszönöm szépen, és Mázner asszony a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, mivel elmondta, arra kért bennünket, hogy ne ismételjük meg, amit a kollégák mondtak, szeretném ezt megkísérelni. Ami engem viszont foglalkoztat az az, hogy ez a vasúti csomag, ezt mindenki elfogadta, és gyakorlatilag a 27 tagállamból 21 nem tartotta be, 22-nek pedig nincs is vasúti hálózata. Ez igencsak súlyos dolog. Matthew Gross hozzászólására rátérve pedig azt hiszem, hogy a pénzek kell való szankcionálást nem tartom jó ötletnek, hiszen gyámkodnánk ezzel a tagállamok fölött. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság végre tett valamit ezen a téren, és tulajdonképpen mindenkinek a figyelmét felhívta arra, hogy igenis be kell tartani azt, amiről döntöttünk. Egy liberalizált vasúti térségre van szükség. Ami a pénzeket illeti, talán azt mondhatnánk, Szaragoszában már tulajdonképpen ezen az úton járunk. Azt mondtuk, egyébként sincs elég pénzünk az összes közlekedési terület számára, és ezért talán mindenek előtt a határokon átívelő projekteket kellene támogatni. Nagyon fontos az interoperabilitás növelése is, vagyis a kölcsönös átjárhatóság növelése. A tagállamok ezen a területen nem szeretnének sokat tenni, de nekünk a mi részünkről, az Európai Unió részéről azt kell mondanunk, hogy ezen a téren muszáj támogatást nyújtanunk. Ezért nagyon fontos lenne tehát egyrészt azt mondani, szinte senki sem végezte a házi feladatát, csupán négy ország esetében történt meg ez. Valaminek történnie kell, figyelmeztetni kell a, az érintett országokat, de nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ne csak ellenállást generáljunk az országok, tagállamok részéről, hanem hogy előrelépést is elérjünk. Nagyon fontos ezt az egységes európai vasúti térséget megvalósítanunk, ahogy a biztos úr fogalmazott. Ez egy nagyon jó célkitűzés, szeretnénk ezt elérni, gondolom a tagállamok is, és meg kell néznünk ezért, hogy milyen lépésekre van szükség. Elkedraui úrhoz csatlakozom, aki azt mondta, szeretné tudni, hogy a, jelent, a, a bizottság által megrendelt tanulmányban végül is mi álljon majd benne. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében Kramer úr. Five, five minutes, Michael. Uh, öt perc, öt perc. Ah, why do you say to me? De ezt miért nekem mondja, és nem a többieknek? Elnök úr. Én őt is ismerem, aki itt előttem szólt. Also einmal wollte ich... Először is az érdekelne a különböző értékelésekkel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű a helyzet, a az én konkrét kérdésem Németországra vonatkozik. Németország ugye nagyon érdekesen értelmezi az európai jogszabályokat sajátos módon. Mit szól ön ehhez? Mi azt mondjuk, Németország nem teszi meg ezt a különbözet, különbségtételt. Tehát engem ez érdekelne, hogy a német vasútársaság eljárásához mi a véleményük. Berlinben ami a, a, az átjárhatóságot illeti, tehát Németországon belül az egyes külvárosi vonalakon nagyobb a díszabás mint másutt. Ez a berlini helyzet, és ehhez szeretném az ön véleményét hallani. A harmadik dolog pedig, nemrégiben vitatkoztunk arról, és nem tudom, hogy hallotta arról, hogy Franciaország minek után a saját vállalatok iparűzési adóját eltörölte, más vállalatok számára egyfajta díjat szabott, egy rolling stop díjat, amelyet tulajdonképpen csak a külföldi vállalatoknak kell kifizetniük. Ez azt jelenti, hogy otthon tehát kifizetik a, a, az iparűzési adót, és a további adót is. Fernek tartják, tartják ezt tisztességesnek, és hogyha most cselekszünk csak 9 év elteltével, akkor úgy gondolom ez már túl késő. Nagyon jó lenne egy európai vasúti ügynökség, létezik tehát az európai vasúti ügynökség, ennek ellenében azonban a nemzeti ügynökségek is fellépnek, és ebben az esetben ez feleslegesé válik. Természetesen szükség van a nemzeti vasúti ügynökségekre is, amelyek a részletekkel foglalkoznak, amelyek fontosak ugye a biztonság tekintetében, de világosra kell tenni azt, hogy mi az, ami nem tartozik az ő hatáskörükbe és ez egy nagy ellentmondás szintén, amelyről Berlinben sok szó esett. A közpénzek az infrastruktúrán belül csak is az állami vállalatok számára hozzáférhetőek, és ez egy tisztességtelen helyzetet teremt. Ez ellen tegyenek valamit. Ez egy tisztességtelen helyzetet teremt a vasúti szektoron belül. Nyilvánvalóan az összes többi szektorban is léteznek ilyen helyzetek. Az egyik vállalatnak kell adót fizetni, a másiknak nem. Számomra fontos lenne, hogy itt tegyenek valamit ezen a téren. Ami a vasúti személyszállítást illeti, a parlamentben annak idején a harmadik vasúti csomag esetében egy széles többség szavazott mellette, mivel csütörtökön került sor a szavazásra, ezért nem minősített többség volt. Máskülönben egyébként átment volna a döntés. Bizonyos témákra ön nem is utalt, Tudom azt, hogy Németország elutasítja a 23 millió eurós összeget az ERMTS számára az Európai Unió részéről. Ezen a területen tenni kell valamit. A tagállamok befektetnek ebbe a rendszerbe, Németország pedig azt mondja, hogy ő ezt nem teszi meg. Valószínűleg nyilván a háttérben az áll, hogy más konkurenseket távol szeretnének tartani. Mit tesznek ön ezen a téren? Ami az infrastruktúrát illeti, szerintem itt nem több pénz kell, hanem másfajta politika. A különböző infrastruktúrális politikák esetében nagyon tulajdonképpen mindegy, hogy 20 éven belül hány ilyen projekt valósul meg. Nagyon fontos, hogy a nagy projektek valósuljanak meg, amelyek mindenki számára kedvezőek. Ha arra gondolunk, hogy Berlinben rengeteg pénzt fektettünk be egy jobb vasúti rendszerbe, és elővárosi vasúti rendszerbe, és ennek ellenére azonban a hatékonyság csökkent az utasok számára, Stuttgartban pedig 27 milliót költenek olyan projektekre, amelyek szintén nem lesznek hat- hatékonyak. Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy a sok nagyarányú befektetés még nem feltétlenül teremt értéket. Emellett döntöttünk a- amellett is, hogy a befektetett pénzek 40%-át kell a vasúti szektorra fordítani. Baró úr annak idején nyilatkozott ezzel kapcsolatosan, és üdvözölt ezt, de nagyon fontos lenne itt valamit tenni, hiszen amíg 60%-ot a közútba fektetünk be, és 20%-ot a vasútba, akkor nem szabad csodálkoz, csodálkoznunk azon, hogy az eredmények nem megfelelőek. Ez a döntő kérdés. És ez nem az Európai Unió tekintetében lényeges csupán, azt kell mondani a tagállamoknak, hogy csak akkor kaptok eszközöket, hogyha megfelelően fektetitek be. Úgy gondolom, ez egy nagyon egyszerű dolog lenne. A bizottság aztán sajnos elfogadott egy szabályozást, amelyben a vasúti vállalatok nem szerepeltek. Most utólag azonban nem szabad már panaszkodniuk, hiszen ez az önök hibája volt. Mi támogatni akartuk, hogy a vasutak is bekerüljenek, de önök nem éltek a lehetőséggel. Gros úr javaslatát támogatom, és Meissner asszony, aki, aki vét a törvény ellen, azt az igazságszolgáltatás majd felelősségre vonja, de annak nem szabad, nem szabad még további pénzeszközöket rendelkezésre állítani. Úgy gondolom, nagyon jó a javaslat, és mit gondol ön, milyen gyorsan észreveszik majd mindezt? amíg azt gondolják, az a lényeg, hogy mi megkapjuk a pénzt, aztán mi majd meghatározzuk a játékszabályokat, addig ez így fog folytatódni. Ezt muszáj megváltoztatnunk az utolsó pont, és mindjárt lejár az öt percem. Vajon ez az utasok javát szolgálja? Ez a döntő kérdés. És azt mondom, hogyha csak is azt nézzük, hogy a befektetések megtérülnek-e, akkor elveszítjük a vasúti ágazatot, akkor Európában hogyha 25%-kal csökkentenénk Európában az utasok számát, akik vasúttal utaznak, akkor nyilvánvalóan jobb lenne a mérleg, de nagyon fontos a mobilitás biztosítási és mindenek előtt a vidéki területeken. A mobilitás egy alapjog, és ehhez hozzátartozik, és ez részét képezi a társadalmi integrációnak is. Ezért a nyereségesség nem lehet az egyedüli kritérium, és hogy a bizonyos vállalatok azt mondják, hogy bizonyos útvonalakon 14%-os nyereséget akarunk elérni, az állam aztán pedig támogatja a munkanélkülieket, akkor nyilvánvalóan ez nem egy nyereséges helyzet. Egyes esetekre vonatkozóan kell szabályokat felállítanunk. Itt is nagyon vigyáznunk kell, hogy a szociális dimenzió ne veszítsük szem elől. Thank you. That's... Köszönöm. Akkor a koordinátorok következnek, és négyen jelezték. Bocsánat bocsánat, Vandalán kolléga nem írtam föl önt, de akkor most meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, megpróbáltam egy kicsit így összefoglalni fejben azt, amit elmondott, és elmondta a bevezetőjében, hogy a tendencia, miszerint a vasút veszít a többi közlekedési módhoz képest megállt, tehát nem csökken a vasút felhasználóinak a száma. Szerintem ez egy jó eredmény, és erre büszkék lehetnek Ugye itt van ez a két irányú megközelítés, egyrészt az átdolgozás, ugye az irányelvek átdolgozása, és a másik pedig a e, büntetések. Az első csomag gyakorlati végrehajtását el kell érnünk minden tagállamnak át kell ezt ültetnie a joganyagába, és aki ezt nem teszi meg, annak bizony a bíróság elé kell állnia. Hallottam, hogy elmondta, hogy egy kiválasztottak bizonyos tagállamokat, akikkel szemben eljárnak, de mi van a többiekkel? Tehát vajon mindenkit be kell leperelni, vagy hogyan lehetne elérni, hogy az első csomag intézkedéseit mindenki betartsa a lehető leghamarabb? Ami pedig Mezen asszony véleményét illeti, nagy örömmel hallottam az ő elmondásában, ami történik, de ugye az önpártja most eh, Németországban, a kormányban nincsen többségben, de a lényeg az, hogy végezzék el a házi feladatukat, mindenki ugye a saját ajtaja, a saját háza előtt söpörjön, a saját dolgait tegye rendbe, én ezt mondanám. Ugyanis ez működik. Hollandiában végig vittük ezt a folyamatot, és mit lehet mondani? Rengeteg társaság nyújt most nagyon jó minőségű teherszállítási szolgáltatásokat, úgyhogy én önt arra ösztönözném, hogy Németországban is végezzék el a házi feladatukat. Köszönöm, mondja az elnök úr. Diké úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, hogy ne ismételje, amit már hallottunk. Általános megjegyzésem lenne, az európai eljárások mindig is nagyon lassúak voltak, de e, tulajdonképpen be kell vallani, hogy a vasúti csomag nem működik. Tehát, hogyha visszatérünk erre a témára, akkor most ugyanazokat a módszereket akarjuk e, követni, és akkor ugyanolyan e, e, problémákkal nézünk szembe, vagy pedig gyorsasággal szeretnének cselekedni. Hatékonyságot kellene, szeretnének növelni, és ehhez sokkal jobban közbe kell lépni a projekteket illetően, tehát itt a 20%-ról beszéltünk, tehát hierarchiát kell megállapítani a projektek között, és határozottan javasítani kell az eszközökön, nyilvánvalóan kell egy integrált európai eszközre, amely a témákon átívelő lesz, és ennek segítségével közbe lehet lépni. Ezen kívül kellenek más eszközök, és szükségesek ahhoz, hogy közbelépjünk. Tehát először is az infrastruktúrákkal kapcsolatban kell közbelepni, és aztán említették a kondicionalitást is, Grós kolléga is, azt mondták, hogy vannak olyan projektek, amelyekkel segítenek jelentősen, de vannak bizonyos feltételek, amelyek a jobb integrációt igénylik. Aztán a, a jogalkotási ellenőrzés sem működött. Láthatjuk, hogy mennyi ügy került a, a bíróság elé, és ezért arra van szükséges, hogy az eszközöket, mind a jogalkotási, mind az anyagi eszközöket növelni, legalábbis a nemzeti szabályozók szintjén európai eh, szabályozó hatóságra van szükség. Harmadik eh, megjegyzésem az interoperabilitással kapcsolatos. A nemzeti eh, szolgáltatók számára ez a kifogás arra, hogy miért nem tesznek semmit tehát nagyon fontos, hogy a jogalkotási ellenőrzés az interoperabilitással foglalkozott, mert hogyha ezen nem javítunk, és itt az ügynökségnek kellene az operatív eszközöket biztosítani, akkor nem működik. Aztán az intermodalitás kérdése, hogyha a vasutat ide akarjuk helyezni, akkor nem lesznek érveink. És végül pedig az, hogy első, második, harmadik, negyedik csomagra osztjuk, az a hatékonyság hatásfokát csökkenti, és tulajdonképpen a jogalkotási akadályokat sokszorozzuk csak meg. Tehát e, ne legyen egy, két, három, négy csomag, hanem egy jó, igazi, tartós csomagot hozzunk létre. Thank you. Köszönöm. Szeretjön kolléganő következik. Sí, grazie, presidente. Cercherò. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, és össze, igyekszem összefoglalni, amit mondani akarok, a többieket is figyelembe veszem. Ez a vita nagyon fontos, mert ez az átolkozási csomag, az alapvető feltétele annak, hogy ezt az európai vasúti térséget megteremtsük. Én igazából három fontos lépésre térnék ki, ugye erre már emlékeztettek mások. Mások az egyik, hogy ez az integrált rendszer létrejöjjön. Minden egyes állampolgár számára ez azt jelenti, hogy az ellenőrző felügyeletek, a nemzeti felügyeletek hatáskörét megerősítjük. Emellett kellene egy európai szabályozó is, és emellett az is nagyon fontos, hogy a szolgáltatás nyújtókat elkülönítsük a pályahálózat működtetéktől. Tehát talán megpróbálhatnánk a pályahálózat működtet megerősíteni. Ez nagyon-nagyon fontos lenne véleményem szerint ez túlmutat még az Európai Bizottság javaslatán is, ami egyébként a jó irányban megy. Természetesen az is fontos, hogy más intézkedéseket fölvegyünk ide a sorba, már említették az átláthatóságot, ugye a díjszabás átláthatóságát európai szinten, az interoperabilitás megerősítését is említették már, és ugye a finanszírozás hatalmas témáját is, amiről már beszéltek, tehát hogy az infrastruktúrába be kell ruházni. Ha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor sikerül majd való, egy valódi alternatívát teremteni a többi közlekedési módhoz képest, az autóhasználathoz képest. Köszönöm. Köszönöm, és Zaszara úr. Köszönöm szépen. Örömmel hallgattam a bizottságnak az kezdeményezéseit, az, és a versenyképesség elvelének a bevezetése a szállítási ágazatok között és a megfelelő pénzügyi struktúra létrehozása fogja ezt segíteni. Ugyanakkor a bizottság azt mondja, hogy a jogalkotási változások nem lesznek jelentőség. Tehát a tagállamok működésére e, nem lesz jelentős hatással, és csak a bürokráciát fogja növelni a vasúti ágazatban. Ugyanakkor az Európai Bizottság e, fenntartja magának a jogot, hogy e, meghatalmazással son alapuló jogi aktusokat hozzon létre. Például a zaj illetően a különböző díjak kérdése ide tartozik. Tehát semmi olyan nincsen, ami a zajnak a szintjét csökkentené majd. A bizottság nem ajánl fel a gördöli állományok kevésbé zajossá tételéhez semmilyen fajta támogatást. Ez pedig az erősebb és a gyöngébb szolgáltatók között nagy, nagyobb különbségeket fog létrehozni. Tehát túl nagy mozgási teret adnak a szolgáltatóknak, és ezzel a piacot fékezik tulajdonképpen. Mint mondtam, az Európai Bizottságnak joga van a megbízáson alapuló jogoktorosok létrehozására, de ez a vasütot kevésbé versenyképes. Thank you, Mr. Chair. Um, Domnule Roite, mulțumesc pe, mulțumim pentru prezentarea făcută. Aș dori să vă pun uh, câteva întrebări. Uh, este evident... Az előadást, és néhány kérdésem van. A vasúti infrastruktúrába történő beruházás nagyon fontos a jó szolgáltatási minőség elérésére. Ha ha meg akarjuk győzni az utasokat és a vállalkozásokat, hogy a vasúti szállítást részesítsék előnyben más szállítási módokkal. Az utasok nem fogják a vasutat választani, hogyha kétszer annyi időbe telik elérni a céljukat, mint autóval, mint közúton. Épp ezért a kérdésem a következő hogyan fogja meggyőzni a tagállamokat, hogy modernizálják a, az infrastruktúrát, a vasúti infrastruktúrát, és új ö, nagysebességű struktúrákat hozzanak létre. A vasút az mindig a haladás úttörője volt, épp ezért nagyon fontos, hogy nagyon, hogy megnézzük a tagállamokat, hogy beruházzanak. A következő az EITMS kapcsolatos, azok, akik ebbe beruháznak, kaphatnak -e engedményeket. Tavaly, hadd emlékeztessék arra, hogy tavaly az utolsó tenderben bizonyos projekteket elfogadtak, másokat nem. Tehát voltak olyan szolgáltatók, akik előnyben részesültek, míg más pályázatokat visszautasítottak. Tehát vannak olyanok, akik nem férhetnek majd hozzá ehhez a rendszerhez. Tehát a bizottság hogyan akarja azt biztosítani, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek a szolgáltatók? Elnök, köszönöm szépen. Magam is szeretnék hozzászólni, és mielőtt az előadó válaszolna a különböző kérdésekre, jó, elnézést kérek, nem vettem észre, hogy még van egy hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Señor Las, eh, la financiación tiene que ser teleológica. A finanszírozást természetesen célzottan kell kialakítanunk. Ez azt jelenti, hogy a beruházásoknak el kell érniük a megjelölt célokat. Hosszú távú beruházásokról van szó. Az országoknak nyilvánvalóan ezeket a hosszú távú terveket össze kell állítaniuk, ki kell alakítanunk. Nyilvánvalóan itt előfordul az is, hogy új-új kormány kerül egyes esetekben a hatalomra, az egyes tagállamokban egyfajta politikai váltást kieszközölve Sajnos az én országom is azon 13 ország közé tartozik, amelyek ellen szabálysértési eljárás indult. A beruházás nagyon fontos a vasúti szektorban, mindenek előtt az árufuvarozásban is. Nyilvánvalóan nem kerülhet sor liberalizálásra, hogyha úgy járunk el, mint a tejkvóta esetében. Úgy gondolom, szükség van az egyértelmű politikai elhatározásra is, hogy valamit változtassunk. Ez a politikai elhatározás pedig sajnos nincs mindig jelen, ez nem csak az országok, az egyes tagállamok hibája. Gondoskodnunk kell arról, és látnunk kell, hogy itt határokat kell átlépnünk, és a bizottságnak is egyfajta lendületet kell adnia ennek a folyamatnak. Utol, végözzetül pedig egy további pont, ami az átdolgozást illeti, látnunk kell, hogy nem csak a átalakított részről, megreformált részről kell beszélnünk, hanem az összes többi szempontról is beszélnünk kell. Világosnak kell lennie, hogyha itt bizonyos pontokra korlátozódunk, és csak azokat a részeket változtatjuk meg, amelyeket már áttekintettünk és átdolgoztunk, akkor az a veszély fenyeget, hogy még több ellentmondás keletkezik. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Digrandes úr! Mint már mondtam, Reuter úr, ezt az egész kérdést, az első átdolgozás kérdését úgy tekintem, mint Thomas a mozdony, tehát Európa próbál Thomas lenni, amely maga mögött problémákkal teli vagonokat húz, ezek a problémák pedig a tagállamok, és főként a nagy tagállamok. És ebben a kérdésben az zavar engem, hogyha megvizsgáljuk, hogy a vasit hogyan alakult, és ahogy de Grandes Pascual úr is mondta, hogy Spanyolország az a nagyobb sebességű vasutat be tudja fogadni, tényleg nagyon jó hálózatuk van, de Eh, azok az emberek, az utasok, akik a vasutat választják, azok nem a nagy sebességű vonatokkal utaznak, hanem legalábbis Nagy-Britanniában eh, lassúbb, túlzsúfolt vonatokat választanak a munkába menéshez. És a kérdés pontosan az, hogy hogy lehet ezeknek eh, javítani a helyzetén. Tehát az infrastruktúra szolgáltatóknak a függetlensége nagyon fontos kérdés. Vannak olyan tagállamok, amelyek még mindig nem vezették be a 91 400-as rendeletet. Például Írország jut eszembe ezzel kapcsolatban. Tehát még nagyon hosszú utat kell megtennünk. Én támogatom, hogy a szabályozó hatóságoknak több hatáskört biztosítsunk, hogy elvégezhessék a munkájukat, de azt szeretném, hogy a szabályozó hatóságok valóban szabályozzanak, ne pedig a vasutat irányítsák. És itt egy komoly probléma merül föl, és megint csak az Egyesült Királyság példáját hoznám föl. Tehát amikor azt a vádat fogalmazzák meg, hogy nem a vasút vezeti, vezeti a vasutat, hanem a szabályozó, pedig a szabályozónak a saját munkáját kellene elvégezni, akkor ezt a kérdést valóban meg kell vizsgálni. Nos, a hozzáférési díjak azok túl magasak, ezt már sokan mondták, különösen az áruszállítást illetően, teherszállítást illetően. Tulajdonképpen a teherszállítás az a hamupipőke szolgáltatás, tehát nem a herceg, vagy a menyasszony, vagy a, a, koszorús lány szerepét játsza el, tehát Európában a, a, az utasok a legfontosabbak mindig, de ez nem zárja ki azt, hogy a teherszállítást ne ö, fejlesszük. A klasszikus panaszt, amit hallom, az az, hogyha ha kedden a tehervonat nem a saját megadott idejében tud elindulni. Akkor szerdán ugyanazt az indulási időt kapja. Nem pedig aznap egy másik üres időpontot. Tehát én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, de hogyha ez így történik, akkor ezt, ezt meg kell szüntetni, szüntetni. Tudom, hogy az Egyesült Királyság az nem feltétlenül az egyik ilyen problémás vagon, de azért nevetséges, hogyha Londonból Wembleybe, Kaléba megy egy, egy teherszállító vonat, amely nem egy hosszú távolság, akkor is három különböző infrastruktúra díjazási rendszer van. Van eddig a csatorn, csalagútig, aztán a csalagúttól, és aztán még a csalagútnak is saját maga, magának van egy díjazási rendszere. És akkor persze ott vannak a biztonsági kérdések, akkor, hogyha valamit meg akar változtatni ember, akkor egy nagy jelentőségű kormányközi konferenciára van szükség. Hát, és akkor az ember felteszi magának a kérdést, hogy miért nem lehet csak egyszerűen átmenni a teherszállító vonatoknak a csalagúton. Tehát, hogyha a bizottság lépni akar, és van egy álmom, hogy itt most félre idézzem eh, Martin Luther Kinget, tehát az én ígéret földjém az, az, amikor a vonatok végig mehetnek az országokon, anélkül, hogy megállítanák őket. Martin Luther King azt, King azt mondta, hogy ő látja már, hogy az ígéret valóságá válik. Hát sajnos én ezt nem mondhatom el, hogy az én életem során eh, ez még majd meg fog eh, történni, és láthatják, látják az hajszálaimon, hogy már elég kevés idő maradt. Tehát a mozdulgázba kell hozni a, a vasutat. A, a vasúti szakértők állandóan jönnek hozzám, és megvitatjuk a kérdéseket. És mindegyik azt mondja, hogy nem, nem én, nem mi, mi a liberalizációt támogatjuk, de nem mi. De hát valakinek azért ezt el kell végeznie, valakinek, aki megállítja, hogy így menjenek a dolgok. És az én ereimben a vasá, vasút vére folyik, és hogyha én is úgy érzem, hogy frusztrált vagyok, akkor hogy érezhetik magukat a vasútnál dolgozók? Nos, öné, öné a szó, előadó úr. Nagyon szépen köszönöm. Nos, akkor hogy lehet egy ilyen szenvedélyes beszéd után megszólalni? Először is azzal kezdeném, hogy 98-ban, 99-ben a vasúti kérdésekkel foglalkoztam, és a 99-es évek végén lett az első közös álláspont a, a vasúti csomaggal kapcsolatban. És akkor egy francia miniszter, és Loyola de Palacio úr segítségével elértük az első kompromisszumos vasúti csomagot. Aztán én itt ott hagytam ezt a területet, és most azt veszem észre, hogy megváltozott a vasút. Vannak olyan vállalkozások, társaságok, amelyek szeretnének a piacra belépni és versenyezni, és bizonyos fokig, és itt azt a régi viccet említeném, eh, hogy a vasút az egy jól működő rendszer, az utasokkal van a probléma. Tehát azt hiszem, hogy hatalmas változás történt az utóbbi tíz év során, eh, és pedig, hogy a eh, vállalkozások, a különböző társaságok hogyan tekintik egymást, hogyan látják egymást. Tehát itt most csak még egyet kell tekerni a csavaron, azért, hogy a megfelelő feltételeket biztosítsuk a vasút számára. Nagyon sok megjegyzés elhangzott, és egyenként venném őket. Nos, nézzük a finanszírozás kérdését. Gross úr is említette, Kramer úr is, és a többiek is, Meissner asszony is. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a párhuzamos kommunikációt, akkor láthatjuk, hogy az Európai Uniós szintjén a teneket illetően megtartjuk az ígéretünket, tehát a transeurópai hálózatot illetően megvan a 60 százalék a finanszározásban regionális és kohéziós alapokat illetően 80 milliárdról van többé-kevésbé szól, a szállítási projekteket az 80 és 20-26 milliárd az a vasúti projektekre. Nos, ezek jelentős összegek. Ezen összegeknek a felhasználása szankciókra azt jelenti, hogy Bizonyos tagállamokat szankcionálunk, másokat viszont nem. Ugyanis a kohéziós és regionális alapok bizonyos tagállamokkal foglalkoznak, de másokkal nem. Tehát nem feltétlenül a megfelelőket célozzuk meg eh, a finanszírozás és a szankciók kapcsolatát illetően. Tehát vannak, akik kibújnak a büntetés alól. Tehát a fontos az, hogy vigyük bíróság elé az ügyet, legyen ítélet, végre kell hajtani, és legyenek pénzbírságok is, és ilyen módon kell ezt működtetni. Az interoperabilitást illetően olyan különleges helyzet állt elő, hogy a vasúti társaságok és a gördülő állományok tulajdonosai látják, hogy lejár az idő. Mert hogyha nem szedjük össze magunkat Európában, akkor a kínaiak, vagy más országok gördülő állománya lesz használva. Ugyanis, hogyha túlságosan törezetté válik a piac, akkor a termékek túl drágák lesznek, és megint a múltat emlégetném, a legjobb szövetségeseink a a gördülállománygyártók, de a vasúti társaságok is, akik láthatják, hogy a valóságban vagy ők lesznek a vesztesek, a mások, más szállítási módokat illetően, vagy a más gyártókkal szemben. Tehát, ha nem szedjük össze magunkat, és nem hozzuk létre az egységes európai vasúti piacot, akkor nem tudnak túlélni a társaságok sem belső, sem külső területeken. Tulajdonképpen a vasúti piac reneszánszát éli Indiában, Kínában, Latin Amerikában, az Egyesült Államokban. Hiszen ennek megvan a gazdasági értelme és minél gyorsabban sikerül ezt átvinnünk, annál jobb lesz. Tehát lényegében az interjúpróbálást illetően nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk, hogy mit kell tenni azért, hogy a e, sín e, távolságot illetően és az elektro, e, elektromos áramrendszert illetően meg kell vizsgálni, hogy mit tanúsítsanak, és nem azért, hogy ne kell 5-6-7 különböző biztonsági eljáráson átmenni a különböző országok között. Tehát ezt a következő hónapokban intenzív módon fogjuk vizsgálni, hiszen ez az átdolgozásnak is része. Nem akarok most itt németek közti vitát elkezdeni, hiszen nem csak Németországot perelték be az Európai Bíróság előtt. Van öt tagállamok, akik a holding struktúrával visszaéltek, úgy szervezték meg a vasúti társaságot. Megpróbáljuk értelmezni ezt, és ezért megint visszatérünk a bíróságra, hogy világos ítéletet kapjunk. Reméljük gyorsan is történik ez. És reméljük, hogy három év múlva sikerül mindent elérnünk. A, a hazai utaspiac megnyitása az nem csak a versenyről szól. Tudjuk, hogy a, különösen a regionális utaspiacon nem lehet csak versennyel fenntartani a helyzetet, hanem kellenek minőségi kritériumok is, de nyilvánvalóan a közbeszerzést illetően kellenek versenyfeltételeket, kell versenyfeltételeket is megvalósítani. Tehát biztosítani kell, hogy magas, nagyon jó minőségű normákat, szintet biztosítsunk, de ugyanakkor megnyitsuk a hazai piacot. Nem feltétlenül azokban a tagállamokban van szükség erre, ahol nincsen verseny. Nem biztos, hogy ott a szolgáltatás az jobb, Tehát épp ezért kell ezt is megvizsgálnunk. Azt hiszem, hogy az általánosabb megjegyzéseim ezek lennének. Vannak konkrétabbak is. Zapanov úr a zajjal kapcsolatban említett problémákat. Nyilvánvalóan, amikor a külső költségeknek az internalizációráról beszélünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk a tagállamoknak, hogy jó, támogassák olyan technológiák bevezetését, olyan fékrendszereknek a bevezetését, amelyek csökkentik a zajt. De az átdolgozásban ezt úgy fogalmazzuk meg, eh, hogy továbbra is nyitott marad a kérdés. Az EITMS eh, vitát, eh, visszatérítést illetően azt hiszem 2012-től célozzuk meg az 5 százalékot a teherszállítással kapcsolatban, és 2020-tól az utasokat illetően. Ez megfelel az EITMS végrehajtási tervekkel is. Vannak olyan vállalkozások, akik a gördülő állományokat már EITM-essel föl tudják szerelni. De nem hiszem, hogy olyan helyzet állna elő, ahol nem es- egyelő esélyekkel indulnak mindannyian. Azt hiszem, hogy megpróbáltam minden kérdést megválaszolni, lehet, hogy néha általánosabban, Rike úr, visszatekintve, igen, valóban 2000-ben egyetlen vasúti csomagot kellett volna létrehoznunk, de hát most már ez a helyzet, most akkor minél gyorsabban kell előrelépnünk. Jó, Thomas, és a, a mozdony, és a problémás vagonok kérdése. Azt hiszem, hogyha a szabályozók együttműködnek, az már is egy európai szinten egy olyan helyzetet hoz létre, ahol a szabályozók azok a hozzáférési díjakat illetően talán egyet, egyességre tudnak jutni. Jövőre a tanulmány megjelenésére és a jogi alkotási javaslat talán figyelembe tudjuk venni a magas, a nagysebességű vasutat is. Nos, remélem, hogy Thomas a mozdony az előre tud lendülni, és a tagállami vagonok is követni tudják. Azt hiszem, hogy az ipar keretében valóban érzik azt, hogy szükség van a változtatásra. És ha az ipar valóban látja ezt, akkor a hagyományos maradi reflexeiken túl tudnak lépni, tehát nem fogják azt mondani, hogy jó, hozzák rendbe a dolgokat, de engem hagyjanak, és remélem, hogy ha ezen túljutnak, akkor sikerül az egységes vasúti csomagot létrehozni. Köszönöm szépen. Elmond, egyetértek azzal, amit erről az ágazatról mondott, nyilván a vasúti ágazat is megváltozott. És hát igen, én nekem nem a vasúttársaságokkal van problémám, hanem a tagállamokkal, ők az igazi rossz fiúk, a huncutok úgymond nem pedig Thomas Vagonyai. Zárásként hadd mondjak még valamit. Amikor a gördülő állományok közbeszerzéséről van szó, ugye tudjuk, hogy például Európában itt majd mindenki akkor megnyitja ezeket az eljárásokat, de például Japánban kategorikusan elutasították azt, hogy a mi szolgáltatóinkat beengedjék az ő piacaikra. Tehát azért ezt bizony még meg kell tárgyalni a japánokkal, mert a közbeszerzés esetén ez nem e, működik. Talán a japán társaságokat kizárjuk a mi piacainkról, hogyha ők továbbra is így járnak el, de mindegy, akkor ezzel lezárom. Mindenkinek köszönöm az idejét, és nagy örömmel várjuk a jövőbeni együttmunkát, és reméljük, hogy megvalósul ez az álmom, és az integrált piac létrejön az európai vasúti szektorban. Köszönöm, mondja az elnök úr, egy 5 perces kávészünet, és aztán folytatjuk a koordinátorok ülésével.